cikkelje eh, harmadik bekezdése alapján Kent Johansson úr mandátumát kérte október 21-én, 2011. október 21-én megállapítatott, hogy ezt el lehet fogadni. Van-e kifogás vagy ellenvetés ezzel kapcsolatban, amennyiben nincsen, úgy ezzel az említett mandátumot elfogadjuk. Eli Oáru asszony arról tájékoztatott, hogy mandátumát képviselőként feladja